Ja, liebe Kedves kollégák, szerintem elkezdhetjük a munkát. Lehet, hogy egy-egy kolléga még csatlakozik, majd ebben persze nagyon bízunk. Üdvözlöm Önöket a bizottsági ülés folytatásán. Ma délután egy nyilvános meghallgatásról van szó, távoktatás eh, mint az életen áttartó tanulás európai stratégiájának része. Ezen a délutánon egy olyan témát vizsgálunk, amelynek számos árnyalata van, és hát jelentős részben foglalkozunk ezzel a területtel, különböző formái, formátumai vannak ennek, és természetesen ma délután éppen az életen áttartott tanulás kapcsán kerül szóba a távoktatás, mint mondtam. Itt egy saját kezdeményezési véleményt kívánunk készíteni, ezzel kapcsolatban Zver kolléga az árnyék előadó, és miután meghallgattuk a szakértőket, ő kap először szólt ugyanis ez a meghallgatás mindjárt az első eszmecsere is ebben a témában, vagyis a saját kezdeményezésű vélem jelentéssel kapcsolatban a mai meghallgatás következtetései természetesen megjelennek majd a jelentésünkben is, és biztos vagyok abban, hogy Zver kolléga és az árnyék előadók is egyaránt alaposan meghallgatják ezt, és nyilvánvaló, hogy egy-egy ösztönzőt magukkal tudnak vinni a meghallgatásból, és úgy gondolom, hogy és bízom is benne, hogy nem sokára el tudunk fogadni egy jó jelentést a bizottságban is a plenárison is ezt követően. Ezért aztán be is mutatnám a négy vendégünket egymás után. Egyrészt Helmut Hoyer úrról van szó, a Hágeni Táv Egyetem Fernuniverzitét korábbi rektora a digitalizálásról beszél, majd hogy határozza ez meg a jövőnket, hogyan alakítja a jövőnket. Kevin Heatherington a következő, az életen át tartó tanulásról beszél, és a részképzés lehetőségéről a foglalkoztatás szempontjából, foglalkoztathatóság szempontjából is, mint mondtam, utána Margot Klinkner, a távok Oktatás Központi Intézetének a képviseletében van jelent az akadémiai továbbképzésről beszél, ami egy stratégiai válasz a demográfia és egyéb stratégiai változásokra. Utoljára, de nem utolsó sorban Georg Hubach az Európai Távegyetemek Egyesületétől van arról beszél, hogy a jog, a szabályozó oldal hogyan korlátoz esetben az online és távoktatást. Ilyen értelemben talán elmondja nekünk, hogy mi az, amit európai szinten szabályozói oldalról tudunk tenni. Köszönöm szépen valamennyiüknek, hogy eljöttek ide a mai napon. Kifejezetten örülök annak, hogy a szaktudásukat rendelkezésre bocsátják a mai napon, és kérem, hogy 10-15 percben foglalják össze a véleményüket. Először Hajer úr kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, nagy örömmel fogadtam el a meghívásokat. Úgy gondolom, hogy ebben a körben nem kell külön az életen át tartó tanulásról vitatkoznunk, hiszen láthatjuk, hogy minden második ember közülünk szinte ö, nem ott fejezi be a karrierjét, ahol elkezdte. Ezért aztán nyilvánvalóan felvetődik a kérdés, hogyan férünk hozzá a szükséges tudáshoz, szaktudáshoz. Erre a válasz az életen át tartó tanulás. Két dolgot kell megkülönböztetni, amit szerepel a címben is egyébként. Egyrészt az akadémiai továbbképzésről beszélünk, és a távoktatásról. Ez két külön téma önmagában. Vagyis Látni kell, hogy ez az úgynevezett akadémiai továbbképzés eh, meghatározza a tartalmat, a szintet, a tanúsítványokat, a bizonyítványokat is eh, a felsőoktatásban az akadémiai továbbképzésnek eh, konkrét célcsoportjai vannak, ezek mindenek előtt a már munkában állók, de az ott tanulók általában már rendelkeznek egyetemi végzettséggel, úgynevezett akadémiai végzettséggel. Itt ö, különböző ajánlatok vannak, ö, ahol egy ö, egyes tanfolyamoktól kiadnak, ahol minek ö, egy tanúsítvány az eredménye bizonyítvány, és ö, napjainkban, és ez elvezethet oda, hogy valaki egy másztert is szerezhet. Mi is az a táv, oktatás, ez egy módszer, ahogyan oktatnak tulajdonképpen. Ez nem mond önmagáról a tartalomról még semmit. A felsőoktatás keretei között nyilvánvalóan a távoktatásnak is vannak speciális célcsoportjai, mindenek előtt a munkában állók, illetőleg nők és férfiak, akik otthon vannak, a családban dolgoznak, vagy rendkívüli élethelyzetben vannak, az iskolán is vannak ilyenek távoktatás, de akár egyetemi szintű távoktatás is létezik. Az egész programra egyéb iránt pedig a módszer a, adja a keretet, és kevésbé a tartalom, hogyha távoktatásról beszélünk. Összefoglalva tehát következőket mondhatjuk, hogyha akadémiai továbbképzésről beszélünk, akkor ez lehet egy face-to-face, -face, szokásos front oktatás, de ezt egyébként távoktatás keretei között is tanítani lehet. Hogyha ilyenről beszélünk, akkor gyakorlatilag a módszerről beszélünk, a közvetítős módszerről, a tanulás, tanítás módszerről, amely független időtől és helytől modulokban oktatnak ilyenkor és például az Open University, a Fern University, Bachelor ö, oktatást kínál, master oktatást is kínál, és továbbképzést is kínál. Vagyis ö, arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az úgynevezett akadémiai továbbképzést és a távoktatást külön kezeljük, mert két dologról beszélünk valójában. Itt arról van szó, hogy az akadémiai továbbképzés integráns része az életen át tartott tanulásnak. Ez az, amit figyelembe kell venni. A távoktatás egy korszerű tanulási rendszer, ami a fokozódó mobilitásnak tesz eleget, ami jelentkezik a tanulók körében. A távoktatás az életen át tartó tanulásra alkalmas, mindenek előtt, ha valaki már munkában áll. Mindkettő, az akadémiai továbbképzés és a távoktatás is az esély igazságosság mellett teszi le a garast a korszerű társadalmakban. Ezek olyan lehetőségek, amelyeket használni kell. Ami a közös a kettőben az az, hogy a digitalizáció, az akadémiai oktatás és a távoktatás esetében is meghatározza majd a jövőt. A digitalizáció egy kulcs tényező a további fejlődés szempontjából. Ezt kell tudni. Az akadémiai továbbképzésben pontos, és hát a távoktatásban is arról beszélhetünk, hogy mindenek előtt felnőtt emberek vesznek részt ezekben. Ez azt jelenti, hogy számos korlátozás vonatkozik rájuk a családon, de a család miatt, a már meglévő munka miatt és a társadalmi életük miatt is itt a digitalizáció mindkét vonalon, megint csak mondom, különbséget kell tenni a távoktatás és az akadémiai továbbképzés között, de mindenképpen mindkét esetben elmondhatjuk, a digitalizáció előnyöket kínál. Mindkét esetben azt mondhatjuk, a digitalizáció rugalmasságot okoz, rugalmassághoz vezet és interaktivitáshoz. A médián, a hálózatok keresztül tanulási forgatókönyvek jönnek létre, amelyek meghatározzák a kommunikáció módját, a tartalmakat is, de kooperatív struktúrákat is ki lehet alakítani. Itt nagyon komoly többletértéket tudunk a tanulás szempontjából figyelembe, mint a klasszikus tanulásban. A távoktatásban a nagy mobilitás az, ami a korszerű munkavilágának és a tanulásnak eleget tesz az akadémiai továbbképzés esetében érezhető, hogy jobb a kapcsolódás a munka és a tanulás világa között, tehát a munkavilága és a tanulás világa összeolvadnak és egymásból tudnak profitálni. A digitalizáció révén új célcsoportokat lehet elérni, olyanokat, amelyeket mindeddig nem sikerülhetett elérni adott esetben, ez mindkét esetben elmondható, és mindkét esetben, tehát az akadémiai továbbképzés és a távoktatás is számos esetben nagyobb csoportokat tud oktatni, a digitalizáció pedig itt lehetőséget ad arra ezen keresztül, hogy a nagyszámú tanuló ellenére individualizálni és személyre szabni tudjuk a tartalmakat, meg sok mindent. Tehát ez azt jelenti, hogy a tanulók nagyon különböző háttérrel érkeznek, és nagyon különböző céljaik vannak az, egyetemek, az egyetemmel, ennek eleget kell tenni megfelelő tanúsítványokkal, bizonyítványokkal, záróvizsgákkal, amelyek nem feltétlenül jelentenek diplomát, de beszélnünk kell a masterről és a bachelor elvégzésről is, az undergraduate-ről is. És persze itt további források is szóba kerülnek, tehát az Open Education Resources, az amiről beszélünk, vagy a Massive Open Online Courses, ezeket be kell vonni, és ezt rendelkezésre kell bocsátani. Nos, hogy az egész potenciált ki tudjuk használni a digitalizációból a tanulás során, nos ehhez továbbra is figyelemmel kell kísérni az oktatókat, szolgáltatásokat kell nyújtatni a tanulóknak. Nincsen olyan, hogy tisztán online ajánlatot kínálunk. Ennek együtt kell járnia a segítéssel, a támogatással, és emögött emberek kell, hogy álljanak. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a jövőben rátérjünk arra, hogy a tantervekben média és információs kompetenciát is közvetítsünk. Ez már az iskolában el kell, hogy kezdődjön, és én úgy látom, hogy a média és információs kompetencia mindenek előtt a tanárok képzésében kell, hogy fontos szerepet kapjon. Ők azok a multiplikátorok, akik megteremtik a feltételeit annak, hogy ezt a potenciált ki tudjuk aknázni. Azonban ahhoz, hogy a potenciált teljes mértékben ki tudjuk aknázni, Nos, itt nem csak egy didaktikai vagy informatikai kérdésről beszélünk, hanem világos, transzparens, átlátható európai jogkeretre van szükség, jogi keretre van szükség. Ez azt jelenti, hogy a tanulók számára és az oktatók számára is jogbiztonságot kell teremtenünk a szerzői jogok eh, tekintetében, a felhasználói jogok tekintetében is, az adatbiztonság tekintetében is, és az adatvédelem tekintetében is szükség van a jogbiztonságra, de vonatkozik ez az akadálymentesítésre is. Ezek nagyon fontos pontok, ezeket szabályozni kell, védeni kell az oktatókat és a tanulókat is, mert így tudjuk a digitalizáció potenciáját teljes mértékben kiaknázni. Azonban, ha most megnézzük még egyszer, ugye Academic Further Education volt az a szó, amit alkalmaztam, illetőleg a távoktatás, ez egész szakmai területeket fog át, és itt egyszer olyan kérdések jelentkeznek majd a főiskolák számára, amelyek az elismertetést, a beszámítást is érintik. Itt európai standardekre van szükség, amikor az elismertetésről beszélünk, például kreditpontokról, ezeket valahogy az egyetemen kívül is el kell fogadni. Ez már túlmegy tulajdonképpen a Lisszaboni egyezményen is. Open Education Resources volt a szó, amit használtam. És ezzel arra utaltam, hogy nagy cégek egyre inkább megjelennek ezen a piacon, saját kínálatokkal, ezt viszont figyelembe kell vennünk, és a jövőben ez csak erősödni fog, hogy jelentkeznek a hallgatók nálunk olyan bizonyítványokkal, amiket egyetemen kívül szereztek. Ugyanez vonatkozik egyébként a beszámításra is, tehát képességek beszámítására. Mondjuk az első a formális tanulás volt, a másik az informális tanulás. Itt arról van szó, hogy az egyetemen kívül szerzett skillekről, képességekről beszélünk, ez a non-formal learning területe. Itt megint csak a főiskolákat kell felszólítani arra, hogy foglalkozzanak a témákkal. Mi történik akkor, hogyha a jövőben tanul, tanúsítványok, bizonyítványok és a megszerzett tudás a főiskolán kívül jobban figyelembevételre kerül, mondjuk erőteljesebben figyelembe veszik mondjuk itt az egyetemi végzettség, tehát itt most nem a Google Egyetemről beszélek, hanem egy kicsit azért erről is szó van. Vagyis beindultak olyan fejlemények, olyan irányzatok, amelyekre választ kell adnunk, ehhez viszont európai sztenderdekre, iránymutatásokra, irányvonalakra van szükség, hogy a főiskolák ezt kezelni tudják, a felsőoktatási intézmények. Tehát az általam felvázolt problémák megoldásához nem elég, ha az egyetemek erőfeszítéseket hoznak, tesznek, hanem az európai politikának is van itt felelőssége. Az európai felsőoktatást képesé kell tenni arra, hogy reagáljon erre a helyzetre. És ezzel rátérek a fóliámon az utolsó megjegyzése. Ezen problémák megoldás hatását figyelembe kell venni az Európai Lifelong Learning Strategy-ben, az életen áttartó tanulási stratégiában, támogatások, fejlesztések, itt, itt ilyen értelemben kell, hogy segítsenek. Köszönöm szépen a figyelmüket. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Heuer, für diesen wirklich sehr prägnanten Vortrag. Köszönöm szépen ezt a világos előadást, és ez teljesen világosra tette, hogy egy sor kihívás előtt állunk a politikában, amelyet figyelembe kell vennünk. Köszönöm szépen. Hetherington úrnak adom meg a szót. Hetherington, tessék, parancsoljon. A kis gombocskát kell megnyomni. Sie haben das Wort. Öné szó, Hetherington úr. Köszönöm szépen az élethosszig való tanulásról beszélek. Az Egyesült Királyságban lévő Open University-nél dolgozom. Beszélek majd magunkról, arról, hogy hogyan közelítjük meg a távoktatást. Mi vagyunk a legnagyobb távoktató egyetem az Egyesült Királyságban. Utána pedig a hozzáférés és a foglalkoztathatóság kérdéséről szeretnék beszélni. Uh, az egyetemet 1969-ben állít, alapították, célja, missziója, küldetése az volt, hogy embereket, gondolatokat uh, fogalmazzon meg, egy, uh, illetve új céleket tűzzön ki, és új embereket találjon meg. Egy új modell dolgoztunk ki, ez egyik fő tulajdonsága a nyitott egyetemnek az, hogy a BA programunkhoz nem volt semmilyen fajta belépési követelmény, bárki tanulhat nálunk. Mi vagyunk a legnagyobb egyetem az Egyesült Királyságban, 175 ezer diák tanul nálunk, tanult nálunk 2015-16-ban, nem csak az Egyesült Királyságban, hanem az egész Európában és egész világon ból járnak hozzánk. 69 óta 2 millió diák tanult nálunk, és az elmúlt akadémiai vagy egyetemi évben 15 ezer diplomát adtunk ki. Az Egyesült Királyságban a részidős fő felsőoktatásban a diákok 38%-a hozzá, hozzánk jár. növekednek a díjak, és ezért bizony csökken az egyetemi részvétel az Egyesült Királyságban. Egyetemként 4000 munkatársunk van, akik közvetlenül dolgoznak számunkra, adminisztratív erők, és persze kutatók, professzorok és PhD hallgatók. Ezen felül 5000 kiegészítő oktatót foglalkoztatunk, akik közvetlenül tanítják, oktatják, képzik a diákokat. A kulcs ö, oktatási kérdésekkel, amelyeket az Egyesült Kérese kormánya meghatároz, foglalkozunk, ilyen az élet hosszig való tanulás, valamint a különböző gyakornoki pozíciók és a foglalkoztathatóság megteremtése. A széleskörű részvétel mindig foglalkoztatott bennünket, és úgy gondoljuk, hogy a mobilitás az egyik eh, fő célkitűzés, amelyet el akarunk érni a társadalomban. Annak érdekében, hogy mindezt elérjük, eh, életet megváltoztató tanulási tapasztalatokat szeretnénk átadni, és ez a szociális küldetésünk egyetemként. Röviden a diákok összetételéről. Ahogyan korábban is említettem, 175 ezeren járnak hozzánk, ezek közül 77 százalékuk nem rendelkezik semmilyen fajta egyetemi végzettséggel, különböző hátterekből jönnek, de nem egyetemről jönnek hozzánk. 18-tól akár 90-es éveikben lévő hallgatóink vannak, az átlag életkor 29, egyre csökkenőben van egyébként ez az átlag életkor, a diákjaink 11%-a kisebbségi etnikai háttérből jön, 10%-uk vagy fizikai, vagy akár szellemi fogyatékkal él, és a foglalkoztathatóság tekintetében fontos, hogy a diákjaink több mint 75%-a főmunkaidőben vagy félmunkaidőben dolgozik, miközben nálunk folytatják a tanulmányaikat. A másik 25% ba tartoznak a munkanélküliek, vagy az otthoni gondozást végzők, vagy pedig azok, akik más szociális intézetben dolgoznak, és egy kis aránya a résztvevőknek nyugdíjas úgynevezett blended learninget folytatunk, tehát online interaktív anyagokat használunk, kinyomtatott anyagokat, online támogatást is, persze face-to-face, tehát eh, személyes találkozó is létezik, eh, vagy egy fizikai térben, vagy pedig egy weboldalon keresztül. És itt egyébként a diákok egymással is tapasztalatot cserélhetnek, és ezen felül pedig bentlakásos lehetőséget is biztosítunk. Az ember megszakíthatja a tanulmányait és folytathatja, hogyha erre van szükségük, és egy sor rugalmas lehetőséget kínálunk a tesztek és a projektek számára. Tehát igyekszünk az értékelést is széles körben kialakítani annak érdekében, hogy minél többen um, jól teljesítsék a teszteket. Az undergraduate, tehát a BA-hoz vezető tanítás tekintetében nyitva válunk, bárki részt vehet nálunk. Sokan köz, közülük um, életükben először járnak egyetemre, megtapasztalják, milyen ez. A fogyatékkal élő diákok um, támogatását támogatjuk, és um, a különböző um, etnikai és kisebbségi kérdésekre is figyelünk, a kisebbségi csoportokra is figyelünk. Vannak elkötelezett munkatársaink, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy elemezzük az adatokat real-time, valós időben, és segítsük a diákjainkat, hogyha nehézségbe kerülnének, igyekszünk proaktívak lenni. Ugyanúgy vezetik a mi egyetemünket, mint minden más egyetemet az Egyesült Királyságban, külső minőségbiztosító ügynökség látogat meg bennünket rendszeresen, egyébként minden más egyetemet is biztosítandó, hogy a minőségi oktatás feltételei teljesültenek, és az Egyesült Királyság quality kódját vagy minőségi kódexét természetesen betartjuk. Ami a foglalkoztathatóság növelését illeti, itt olyan készségekről és eredményekről beszélünk, amelyek segítik a diákokat abban, hogy pályájukat elkezdjék és hozzájárulhassanak a társadalom egészének működéséhez. Az embereknek egyre inkább egész életük során tanulniuk kell, különböző pályákat futnak majd be, valószínűleg sok ember nem abban a szakmában megy nyugdíjba, amivel elkezdte, a, amivel a munka világába belépett, és úgy gondoljuk, hogy a távoktatás a felsőoktatás területén egy olyan modell, amelyel, amelyel segíthetjük a diákokat. Nem csak azokat, akik nem szereztek érettségét, majd aztán diplomát 18 és 20 éves korukban, hanem azokat is, akik esetleg már jártak egyetemre. Az alumnik, a régi diákok 85%-a azt mondja, hogy az egyetem segített a szakmai céljaik elérésében. Tehát ez nem csak egy ilyen egyetemi köldöknéző megközelítés, hanem igenis figyelünk a munkaerőpiacra. Az earn and learn, a pénzt keresni és ezzel együtt tanulni elve sokszor érvényesül, ahogy említettem, a diákok 76%-a ilyen rész vagy egész munkaidőben dolgozik. Nem akarjuk meghatározni, mennyi idő alatt akarják elérni a BA vagy az MA szintet, maguk rakják össze a kurzus dinamikáját, összetételét. A top 100 magyar, angol cég, a blue chipek 100 blue chip közül 88 támogatja az munkatársait, hogy nálunk folytassák egyetemi tanulmányaikat. Munka vagy foglalkoztatás alapú kurikulumot dolgoztunk ki, például a szociális munkások, vagy a nővérek számára, vagy a gyakornokok számára az Egyesült Királyságban például egy díjat készülnek most bevezetni, annak érdekében, hogy a gyakornokok alkalmazását lehetővé tegyék, illetve a ipar és az egyetemek közötti kapcsolatot szörösebbre fonják. Másrészt a master szinten adminisztrát, MBA diplomát, valamint különböző a munkaerőpiacon szükséges végzettségeket biztosítunk, és ahogyan az előttem szóló is szólt, igyekszünk rövid kurzusokat is kínálni, annak érdekében, hogy a szakmában is tovább léphessenek a résztvevők. A foglalkoztathatóság kérdése minden öm, kurikulum vagy tantervi szinten megjelenik, különböző szinteknek kell megfelelnie a diákoknak, megmutatandó így, hogy rendelkeznek azokkal a készségekkel, képességekkel, amelyeket a munkaerőpiac és a munkaügyi hivatal elvár tőlük, és persze a kurikulum vagy a tanterv kialakításában bevonjuk a szereplőket. A CBI, az Angol Ipar Szövetsége hét kulcskompetenciáról beszél, amely a foglalkoztathatóság alapfeltétele. Melyek ezek? Ezek azok a feltételek, amelyekről a brit ipar szövetség úgy gondolja, hogy szükséges, hogy valaki munka, munkát találjon. Ezeket mi a képzésünk és az oktatásunk homlok terébe állítjuk, és biztosítjuk, hogy a diákok a e hét készség és képesség birtokában legyenek, amikor elvégzik az egyetemet. Ezek tehát azok az előnyök, amelyeket um, a részidős vagy távoktatásban látunk, az earn and learn a pénzt keresel és tanulsz elve érvényesül itt, és így a távoktatás kiszélesíti a hozzáférést, biztosítja az alkalmazhatóságot, és esetleg a hátrányos helyzetű vagy nehezebb pénzügyi feltételekkel rendelkező emberek esélyeit is megnyitja, illetve biztosítja számukra, hogy részt vegyenek az oktatásban. Ez egy költséghatékony opciója a kampusz alapú oktatásnak, és persze a technológiát felhasználjuk annak érdekében, hogy rugalmas, mobilis tanulást biztosítsunk, és megfelelő byte size, profi képzést biztosítunk, együttműködünk a minden szereplővel a piacon annak érdekében, hogy az élethosszig tartó tanulás ne el a célját, és eh, úgy gondoljuk, hogy a részmunkaidős és a oktatás egyben a szociális mobilitás katalizátoraként is működik a társadalomban. Susan erre nézek, egy rövid videót mutatnánk be, amelyel um, felkeltjük a diákok érdeklődését.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 Ja, vielen herzlichen Dank auch für die... Köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy igazi fontos betekintést adott az ön előadása abba, hogy egy ilyen nyílt egyetem, egy ilyen távegyetem hogyan működik a valós életben, milyen előnyökkel jár, ha ide járunk, és hogyan él, hogyan tanul a diák a nyílt egyetemen. Most pedig Klinkner asszonynak adom meg a szót, tessék parancsoljon. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a meghallgatásra, és eh, hogy lehetőséget kapunk arra, hogy bemutassuk az álláspontokat. Margot Klinkner vagyok. Koblenzben dolgozom a Távoktatás Központi Intézeténél, és itt ma Németországban Tudományos Továbbképzés Intézetét képviselem. Ma egyébként Borkan Klíman is jelen van, aki az elnök az említett társaságnak. Most pedig négy pontra szeretnék külön kitérni. A, miről is van szó valójában, mi az, amiről beszélni szeretnék, milyen érdekeink vannak. Először bemutatnám az intézményünket, itt azt hiszem szükség van még a távirányítóra. Tehát röviden bemutatom a DGVF-et, aztán utána a második pontként a fő elvárásainkat, keretünket szerint megfogalmazni az életen át tartó tanulásról, és utána összefoglalom. Nézzük meg a szervezetünket, a DGVF-t. Ez a Német és Továbbképzési Társaság több mint 300 intézményi és személy tartozik ide. Általában a felsőoktatást képviselik Svájcban, Németországban és Ausztriában is. Az életen áttartó tanulás hálózataként mi koordináljuk és reprezentáljuk a tudományos továbbképzést. A tudományos továbbképzése felsőoktatási szinten, hogyha ezt el akarjuk helyezni a társadalomban, és tényleg hozzá, tudunk, hozzá akarunk kerülni a diskurzushoz, akkor publikációkra van szükség, különböző rendezvényekre, és igyekszünk bevonni a legkülönbözőbb szinten az összes érintette. Ne a félbeszakítom, itt jelzik számomra a tolmácsok, hogy mi le kéne lassítani a beszédet, mert különben nem tudjuk követni őt. Um, ja, also wir nutzen, wie gesagt, verschiedene um, Formate. Különböző formátumokkal dolgozunk, az összes érintett szinten dolgozunk, az ebben dolgozó emberekkel, a Yukonnal dolgozunk az európai szinten, Ami pedig a digitális formátumok jelentőségét illeti a felsőoktatási továbbképzésben, az eddigiekben már hallottuk egyébként, hogy ez a digitalizáció egyre fontosabbá válik, és meglehetősen a figyelmünk középpontjába került. A DGVF-ként egy érdekképviselet a felsőoktatási továbbképzésben az a meggyőződésünk, hogy a tudományos továbbképzés egy stratégiai válasz a demográfiai és technológiai változásokra korunkban. Ez egy olyan változás, amelyet szembe kell néznünk valamennyiünknek. A második pont egy néhány alapvető gondolatot szeretnék ebben az összefüggésben elmondani. Az ACE, a tudományos továbbképzés, az Academic Continuing Education, ez kínálatot jelent, amely a szakképzés és az általános képzés területén is jelen lehet. A célcsoportjaink is ennek megfelelően széles körűek. Ide tartoznak a, a felsőfokú végzettség rendelkezők, akiknek már van szakmájuk, sőt szakmai tapasztalatuk is, de ide tartoznak a munkában állók, akik még egyetemi tanulmányokat sosem folytattak, Egyébként a kínálat ennek megfelelően vonatkozik azokra és akik elhagyják a pályájukat, vagy újra kezdik a pályájukat, akik például a család mellett kívánnak tovább képzésben részt venni, és ide tartoznak azok is, akik nyugdíjasok már, akik az aktív pályájukat befejezték, vagy akár olyan emberek, akiknek menekülniük kellett a korábbi hazájukból. A tudományos továbbképzés ennek megfelelően a legkülönbözőbb célcsoportokkal foglalkozik, nagyon különböző kínálatokkal, és ennek megfelelően hozzájárul az integrációhoz és az inklúzióhoz, a befogadáshoz. Ami a szakmai továbbképzést illeti Németországból, európai szinten vetrnek szoktuk ezt említeni. Ez nem csak arról szól, hogy a szakképzést meghosszabbítjuk valahol. Persze ilyen is van, ez egy központi jelentőségű, de azért máshol is jelen van ez tudományos továbbképzést is jelent a szakmai alapokon, és ez más publikációkban is megjelenik, amit mi gondolunk erről, a Higher Continuous Vocational Education Training, ez HCV-et rövidítéssel. Ez az, amit a felsőoktatási intézmények szerveznek és kínálnak. Időnként ezt nem eléggé veszik figyelembe, hogyha továbbképzésről és szakmai képzésről szoktunk beszélni. Ami a szakmai alapú tudományos továbbképzést illeti, erről tudni kell, hogy más továbbképzésekhez hasonlóan az életen áttartó tanulás részét képzik a felsőoktatásban, tehát része a ULL-nek. A tudományos továbbképzés egy frontrunner, a digitalizáció egy előfutára is akár, mert a digitalizáció digitalizált médiát tudatosan használja és célzottan veti be. Hajer úr egyébként elég alaposan kitért, és az imént az előző előadásban is kitértek erre. Itt mindenek előtt arról van szó, hogy hogyan tudjuk összhangba hozni a tanulást, a családot és a munkát, és hát ezt szeretnék megkönnyíteni a digitalizáció révén. A rugalmas tanulási formátumok segítségével a tudományos továbbképzés a társadalmi inkluziót erősíti, a véleten áttartó tanulást. Ez tudományos továbbképzés ezért úgy látom megint begyorsult, mondja az elnök, a technológiai változás. Kicsit az órára pillantok, talán azért gyorsulok be, mondja az előadó. Nos, öt központi pontra szeretnék kitérni, amelyeket mi fontosnak tartunk, akár követelésnek is nevezhetnénk ezeket, hogy egy európai stratégiát alkossunk az életen áttartó tanuláshoz. Az első pont a tudományos továbbképzés, a szakmai továbbképzés egyenrangú, ez egy fontos felvetés, de eltérőek. A szakmai alapú tudományos továbbképzés a felsőoktatás egy fontos része, és nagyobb átjárhatósághoz és igazságossághoz vezet magában a rendszerben. Ha a felsőoktatási intézmények kínálatot biztosítanak, amely megvan a VET szektorban, európai értelemben. A DGVF, a német szervezet szempontjából viszont fontos cél, hogy a két területet, tehát a szakmai képzést, másrészt viszont a szakmai alapú tudományos továbbképzést jobban összemossuk, összehozzuk. E, e, ehhez viszont szükség van egy fokozott átjárhatóságra és a kölcsönös átfedésre. Ennek az egyik eszköze lehet, hogyha el akarjuk érni a célt, hogy kölcsönösen elismerjük ezeket a különböző területeket, amelyek persze egyenértékűek. Mindenek előtt a kölcsönös elismertetés az informális és a nonformális tanul, a, a, a formális és nonformális tanulás esetében. Egy további pont, még amit felvetnénk ebben az összefüggésben a tudományos továbbképzés egy, egy társadalmi feladat, ami nem komerciális, nem kereskedelmi jellegű, ez a felsőoktatások törvényi mandátumának egy fontos része. Ezért egy nem kereskedelmi tevékenységről beszélünk. A DGVF az Európai kerettel kapcsolatban már elmondta a véleményét. A tudományos továbbképzésnek a központi feladata az, hogy jobban képzett emberi erőforrást biztosítson. A szakmai alapú tudományos továbbképzés nem csak egy egyszerű továbbképzés, amely a munka érdekében történik. Ez azt jelenti, hogy a fel, a, a felsoktatási intézmények végzik, és nem kereskedelmi jellegű. A harmadik pont az az, hogy a, itt az EU támogatásokba is be kell vonni az ilyen jellegű továbbképzést, a digitális formátumokat előtérbe kell helyezni, és ezzel egy rugalmas hozzáférést biztosítanunk, a, biztosítunk a szakmai alapú továbbképzésben, és hozzájárulunk ahhoz, hogy a családot, a munkát és a tanulást egy össze tudjuk hangolni egymással. Persze ez még egyenlőre részben megvalósul, de a tudományos továbbképzéshez még nem vonatkozik, hogyha a munkaerőpiacot és a demográfiai változást adjuk szem előtt, és az inkluzió, az integráció feladatát is figyelembe véve azt gondoljuk, hogy a felsőoktatás részeként ez a terület külön jelentőséget élvez majd. Az EU-nak egy fontos célja kell, hogy legyen, ezt szeretném elmondani, hogy a tudományos továbbképzést szisztematikusan támogassuk amikor az EU támogatási programokat állítjuk össze. A negyedik pont az az, hogy egy EU-t átfogó minőségbiztosításra van szükség az egységes szabványok bevezetésére is. A digitalizáció révén ez egy határokon átnyúló jelenség időközben, és a bolonyai egyezmény alapján az egységes oktatási térség a közös célunk a TTIP és a CETA és hasonló megállapodások igénylik a standardeket, ehhez viszont minőségbiztosításra van szükség például az egyetemeken kívüli eredmények elismertetésére is szükség van. Sajnos az európai minőségi keret és a nemzeti minőségi keretek elfogadása a tudomány és területén nagyon eltérően halad Európán belül. Például Németországban azt mondjuk legfeljebb 50 át Hát százalékban lehet elismerni egyetemen kívüli eredményeknek. Angliában például elegendő 7 hónap tanulmány az, hogy valaki bachelor végzettséget szerezzen, vagyis az egységes EU standardok bevezetésére mindenképpen szükség van annak érdekében, hogy az európai stratégiát meg tudjuk erősíteni. Utoljára, de nem utolsó sorban az ötödik pont, a tudományos továbbképzés, az Európai Digitalizációs Stratégia egy része kell, hogy legyen. Ez mindenképpen én lovasa a digitalizációnak ez a területe, hiszen új lehetőségek nyílnak meg, amit már régóta felismertek ezen a területen, és számos ember számára a különböző életszakaszokban lehetővé teszi egyáltalán, hogy tanuljanak ide tartoznak a tömeges tanfolyamok, a távoktatási tanfolyamok megszervezése és a Open Resources. Éppen ezért feltétlenül az életen át tartott tanulást itt ennek részévé kell tennünk. Végül pedig tehát most szeretném az öt pontot elmondani. Tehát a szakmai eh, továbbképzés, a vetés, a, a szakmai alapú továbbképzés összehasonlítása, a tudományos továbbképzés része a, a törvényes feladatnak, amit a főiskoláknak kell látniuk, az életen áttartó tanulás legyen része az EU támogatási programjainak, EU-t átfogó minőségi sztenderekre van szükség, és az életen áttartó tanulás legyen integráns része az Európai Digitalizációs Stratégiának. Köszönöm szépen a figyelmüket! Ja, vielen herzlichen Dank auch Ihnen. Köszönjük szépen önnek is, Klinkner asszony, ezt a nagyon nyomatékos előadást. Világosan megfogalmazott elvárásokról is beszélt, hogy mit várnak el az Európai Uniótól. Most pedig az utolsó előadónkra térünk rá, Ubasz úr, öné a szó parancsoljon. Köszönöm szépen. Európai Távoktató Egyetemek Szövetségét képviselem. Online nyílt és távoktatási egyetemeket képviselünk. Európai egyetemekről van szó 12 európai egyetemről van szó, és 12 olyan szervezetet is képviselünk, ahol nincsen nyílt egyetem, viszont van ilyen jellegű oktatás. Összesen 200 európai egyetemet képviselünk. Arról szeretnék beszámolni, ha előre tudunk menni a szlájdokkal, hogy készítettünk egy vizsgálatot, egy kutatást, Egy kutatást a tagok segítségével a minőségbiztosításról és az akkreditációról a kiegészítő és online oktatással kapcsolatban. Ez egy korábbi tavalyi tanulmány kiegészítése. A tavalyi tanulmányt az Európai Bizottság számára készítettük. Mindkét tanulmány közvetlenül kapcsolódik az átállással az európai Európában az online oktatásra, távoktatásra, illetve hogy ez milyen kívásokat jelent a kormányszervezeteknek, a minőségbiztosító intézeteknek és maguknak az egyetemnek a számára. A jelentés alapján több ajánlást is kidolgoztunk. Először is meg kell nézni a nemzeti keretet és a nemzeti szabályozást. Itt azt látjuk, hogy jelenleg, tehát a jelenlegi keretek nagyon engedékenyek az online és távoktatás területén. Egész Európában vannak távoktatási tanfolyamok. Hogyha megnézzük a kutatást, akkor azt látjuk, hogy csak az ország 50%-ában létezik specifikus szabályozás az online és távoktatásra vonatkozóan, az országok másik felében nincs. Ez azt jelenti, hogy azokban az országokban, ahol nincsenek specifikus szabályok a távoktatásra, online oktatásra vonatkozóan, stratégiák és ösztönzők sem léteznek az oktatás innovációja érdekében és az online oktatás ösztönzésére vonatkozóan. Ez azt is jelenti továbbá, hogy létezhetnek olyan szabályosok, amelyek akadályozzák az újfajta oktatási módot. Például, hogyha kötelező jelenléti tanfolyamokat tartani, vagy oktatást tartani. Úgyhogy az első javaslat, hogy a nemzeti kormányoknak felül kéne vizsgálniuk a szabályozási kereteket azért, hogy biztosítsák, hogy nem akadályozzák, hanem ösztönzik a rugalmasabb oktatási formákat. A minőségbiztosítási ügynökségeket vizsgálva a kutatásban azt látjuk, hogy a többség a jelenléti egyetemi oktatási programokra koncentrál, és csak egy kisebb arányban szerepelnek azok a kritériumok, amelyek specifikusan az online és távoktatásra vonatkoznak. Amikor a minőségbiztosítási ügynökségekről beszélünk, akkor el kell, hogy mondjuk, hogy szerintünk proaktívabb szerepük kellene, hogy legyen. Ő, nekik is kéne ösztönözni az egyetemeket az új oktatási formákra. Láttunk példát jó gyakorlatokra, de az ő feladatuk lenne, hogy összegyűjtsék ezeket a jó gyakorlatokat, és iránymutatásokat dolgozzunk ki. 5, a 15 országból csak három esetében látunk ilyen proaktív intézkedéseket. Írország, Egyesült Királyság, Ciprus. Ezekben az országokban vannak olyan iránymutatások, amelyeket a minőségbiztosító ügynökség dolgoztak ki az egyetemek számára online és távoktatás témájában. Másrészt azt látjuk, hogy az, az ügynökségek panelt alakítanak ki, viszont általában külső felügyelőket, szakert, szakértőket vonnak be, akik értenek az újfajta oktatási módokhoz, úgyhogy ez bíztató. Mi úgy gondoljuk, hogy nem csak az akkreditációban van feladata ezeknek az ügynökségeknek, hanem a jó gyakorlatok megosztásában, az oktatás innovációjának az ösztönzésében természetesen maguknak az egyetemeknek a feladata az ajánlások végrehajtása. És már át is térek a második ajánlásra. A Nemzeti Minőségbiztosítási Intézmények, ügynökségek ki kell, hogy dolgozzák a szakértelmet, folyamatokat, eljárásokat kell, hogy felállítsanak azért, hogy ösztönözzék az innovációt ezen a területen. Ha európai szintről beszélünk, fontos, hogy európai hálózat létezzen ilyen témában, és ezek kell, hogy támogassák az ügynökségek munkáját, szakértői munkát európai szinten kell, hogy koncentrálják, és meg kell, hogy osszák a tapasztalatukat a minőségbiztosítási ügynökségekkel. Továbbá a definíciókat is ki kell, hogy dolgozzanak ezen a területen azért, hogy ugyanarról beszéljünk a különböző országok esetében. Ez nagyon fontos mindenki számára. Ha tovább lépünk, Európai és nemzeti mérési rendszere is szükség van egyfajta benchmarkingra, így az egyetemek monitorozni tudják, benchmarkolni tudják a saját munkájukat. Nem azt akarjuk, hogy Európában az egyes országokban különböző szinten, különböző módon vezessék be az innovatív oktatási lehetőségeket. Hogyha megnézzük, hogy az e- maguknak a tanulóknak mire van szükségük, az eredmények e tekintetben kicsit kiegyensúlyozottabbak, hogyha speciálisan odafigyelnek a 25 évesnél idősebb és a részidőben tanulók igényeire, úgy láttuk, hogy az ügynökségek több mint fele foglalkozik ezzel a kérdéssel. Az egyetemeken ezek a részidős tanulóknak másfajta igényeik vannak, mint azoknak, akik teljes időben csak a tanulással foglalkoznak, és rugalmasabb programokra is szükségük van. A minőségbiztosítási intézmények az online oktatásra külön odafigyelnek, értékelik a struktúrát, a rugalmasságot a programok tekintetében, amikor az egyetemet értékelik, úgyhogy itt történt előrelépés fontos a következő aspektus is, különösen odafigyelnek a folyamatos a személyzet oktatásra. az újfajta oktatási módok terjesztésére. Ez nagyon fontos az innovációs folyamatban. Természetesen az intézményi stratégiák alkotják a csontvázát az innovációnak. Nagyon sok európai tanulmány készül ebben a témában, egy, egy, egyetemek, intézmények részéről. A stratégia mindig szerepel a tanulmányokban, de nehéz különböző szinteken átvinni ezeket a terveket, stratégiákat, és hogy nehéz elérni, hogy valóban eljussanak ez, ezeknek a stratégiáknak az előnyei a tanulókhoz. következő javaslat azt hangsúlyozza, hogy a minőségbiztosító ügynökségeknek meg kell vizsgálniuk az egyetemisták igényeit és az egyetemek kínálatát, valamint oda kell, hogy figyeljenek a személyzet szakmai képzésére. Amikor intézményi minőségbiztosítás és belső minőségbiztosítás témájával foglalkoztunk, akkor azt láttuk, hogy fontos az intézményi vezető szerep. Amikor az egyetemekkel egyeztetünk, sokszor az innovációt és az oktatást csak úgy alakítják át, hogy ami a teremben történik, azt levideozzák, és azt teszik fel az internetre, és azt hozzáférhetővé teszik online módon. Amikor azt mondjuk, hogy újfajta módszerek, digitalizált oktatás, akkor ez azt kellene, hogy jelentse, hogy javítjuk az oktatást. Tehát ne csak átfordítsuk az, ami a jelenléti oktatásban történik, hanem alkalmazzuk az újfajta lehetőségeket is. És ez kapcsolódik a személyzet képzésének a kérdéséhez. Az akkreditációs folyamat a következő kérdés. Amikor ezt vizsgáljuk, akkor azt ösztönözzük, hogy akkreditációt kell, hogy elérjen ugyanolyan szabályok alapján az online oktatás, mint a jelenléti oktatás. Ugyanolyan kritériumok, olyan, ugyanolyan célokkal, csak az indikátorok és a kritériumok specifikusak kell, hogy legyenek az online oktatás szerint. Európai Szövetségként ezt a feladatot végezve kifejlesztettünk benchmark eszközöket és iránymutatásokat az online és távoktatás területére. És ezeket az egész Európában az minőségbiztosítási ügynökségekkel közöljük, ezt úgy hívják, hogy e-excellence. Most már háromszor frissítettük az elmúlt tíz évben ezt a munkát. Ez egy nyílt forrású, hozzáférhető anyag. A lényeg, hogy közvetlen kapcsolat legyen az egyetemekkel, az oktatás innovációján dolgozva fontos számunkra, hogy ezt mi támogassuk. A szakmai felkészültségünket próbáljuk arra fordítani, ugye most már 75 szakértővel dolgozunk együtt, hogy tudjuk támogatni az egyetemeket az átalakulás folyamatában. Együtt dolgozunk az egyetemekkel, akár a helyszínen is, és így próbáljuk támogatni az egyetemi programokat. Köszönöm szépen! Ja, ganz herzlichen Dank auch Ihnen, Herr Urbach. Köszönöm önnek is, Urbach úr. Köszönjük minnyájuknak, hogy ennyire koncentráltak előadásaikban az elvárásokra, arra tehát, hogy mit várnak el tőlünk, az európai szintől, szintértől, mit tehetünk mi Európában, és mit tehetnek a tagállamok az ügy előbbre vitele érdekében. Azt hiszem, hogy ezek az előadások igenis nagyon hasznosak voltak, segítik majd az előadó munkáját, és biztos vagyok benne, hogy az itt elhangzott gondolatok egyike vagy másika majd a mi jelentés tervezetünkben is megjelenik. Köszönjük tehát önöknek, és most pedig megadnám először is Sver kollégának a szót, hogy tájékoztasson a saját kezdeményezésű jelentésének eh, tartalmáról, illetve a mindenfajta elképzeléséről. Ezzel kapcsolatban utána az árnyék többük, majd bárki más is szót kaphat. Zver úr, tessék. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Kedves kollégák, kedves képviselőtársaim, kedves vendégeink, először is meg szeretném köszönni ezeket a kitűnő előadásokat. Azt kell, hogy mondjam, hogy sokat tanultam ma délután. Csak ma délután. Igazi betekintést adtak abba a területbe, arra a területre adtak rátekintést, amelyen az elkövetkező hetekben magam elmélyülten fogok dolgozni. Általában két célt követnek az oktatásban. Az egyik cél az, hogy javítsák az oktatási rendszer hatékonyságát és minőségét, másodszorban pedig, hogy egyszerűsítsék a hozzáférést, minél szélesebb körben biztosítsák a hozzáférést ehhez a rendszerhez. Gyorsan változó társadalomban élünk, és az azt jelenti, hogy tudásunkat, szakképzettségünket folyamatosan módosítanunk kell az egyetemi képzettség vagy a szakképzettség nem a munka, a képzettség utolsó pillanatát jelenti, hanem ez csak egy kiinduló pontja egy hosszig való tanulási folyamatnak. Ezért nagyon fontos, hogy mindenki részt vegyen az hosszig való tanulás folyamatában, mint személyes szempontból, mint szociális szempontból, de gazdasági szempontból is nagyon fontos ez. Egyik vendégünk már említette, hogy a szakképzés is szükségesé teszi, hogy folytassuk a tanulást, eh, modernizáljuk a tudásunkat, főleg, hogyha a gyorsan változó, tudásalapú társadalomhoz akarunk hozzáigazítani. András Leifer, az OECD oktatási uh, igazgatóságának vezetője azt mondta, a szakképzettség szerepet játszik. De arra az élethosszig való tanulás kihívására nem lehet válasz, hogy valaki túl korán azzal nyugtatunk meg, hogy egy életre megtanultál mindent. Mire van tehát szükség? Egyrészt sima átmenetet kell biztosítani az oktatás világából a munka világába, másrészt pedig segítenünk kell az embereket, hogy új képességeket, képzettségeket szerezzenek a szakmai életük során. A mai meghallgatás a távoktatás kérdéseiről is szól majd. Te metode, te, te oblike novega oblika učenja in uh, poučevanja uh, ez egy új lehetőség arra, hogy a tudáshoz jussanak a hallgatók, de az oktatásnak is új lehetősége, hatalmas potenciál rejlik bennem. Nem olyan régen a Stanfordi Egyetem egy professzora, Deknikolor úr előadását hallgattam meg, és megmutatta, hogy milyen lehetőségek nyílnak a távoktatásban. Egy oszta, egy szemináriumra például több mint százezer diák jár az egész világról távoktatási rendszerben. És fantasztikus eredményeket érnek már el a távoktatásban, hogy az egyik vendégünk mondta ma. A távoktatásban rejlő esélyekről nem szabad megfeledkezni. Sokkal többen befél hozzá az egyetemekhez. Egy globális osztályterem jön létre nem szükséges nagy távolságokat utazni az egyetemi részvétel érdekében, nincsen szükség nagy infrastruktúrára, és elég alacsony költségű az ilyesfajta oktatás. Mondok egy példát is. 1985 től kezdve négyszeres élet, négyszeresére emelkedett az a olajár, a közoktatás né, ötszörösére emelkedett, illetve a közegészségügy, az oktatás költsége pedig 579-szeresére növekedett. Azaz, sokkal kevesebben férnek hozzá az oktatáshoz. A távoktatás erre a problémára gyógyír lehet. A harmadik lehetőség pedig abban rejlik, hogy individualizálni, personalizálni, személyre lehet szabni az oktatás kínálatát, a diák nem csak egy szám, nem csak egy csupasz szám, nem csak egy adat, hanem ö, személyiségében is megjelenik, és személyre lehet szabni a kínálatot. A modern ö, KKT rendszer előfeltétele a távoktatásnak, a számítógépek, a tabletek, az okostelefonok, telefonok segítik ezt a fajta oktatást. A negyedik előnye a távoktatásnak abban rejlik, hogy magasabb szintű oktatást lehet biztosítani. A diákok sokkal inkább részt vesznek az oktatásban, és ilyen módon magasabb szintű lesz az oktatás. Persze. Van, amit ezen oktatási modellben még javítani is lehet. Az azonban világos, hogy az új oktatási megközelítések többek között a távoktatás hatalmas esélyt kínál arra, hogy az embereket jobb oktatási tartalmakkal, tudással és készségekkel, képességekkel lássuk el. Örömmel várom az kollégák észrevételeit, köszönöm a kitűnő előadásokat. Végezetül még két fontos dolgot szeretnék kiemelni, amelyek szerintem kéz, magától értetődőek, de amelyek az ön, ami az ön nök előadásaiból is kihallatszott. Az élet hosszig való tanulás valóság. Proaktívnak kell lennünk. Az embereknek hozzáférést kell biztosítani az informális, a formális és a non-formális oktatáshoz. Úgy hiszem, hogy a távoktatás, ahogyan fentem már elmondtam, hatalmas esélyt és lehetőséget kínál. Köszönöm szépen még egyszer. El szeretném mondani ezt is, hogy az önök észrevételei nagyon nagy segítséget jelentenek majd az én jelentéstervezetem elkészítésében, és persze kíváncsian várom a kollégák észrevételeit is. Köszönöm szépen, Zver úr. Először az árnyék jelentéstevők kapnak szót, amíg már amennyiben itt vannak utána pedig a többiek. Mondjuk három, max. négy percben szólaljanak fel, és hogyha még van időnk, akkor egy második kört is lebonyolíthatunk. Azt hiszem, hogy ez így szerencsésebb, inkább nem olyan monológus forma, monológus formája lesz ennek. Ne kovúr, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tamcsék. Az elmúlt két és fél évben nagyon sok emberrel találkoztam, és azt láttam, hogy nagyon sok problémába ütköznek, főleg Kelet-Európában, például Bulgáriában olyan témákba ütköznek, ami kapcsolódik az agyelszíváshoz. A fiatalok elvészik az egyetemi tanulmányokat, és utána elmennek Nyugat-Európába dolgozni. Úgy gondolom, hogy a technológiák segítségével a távoktatást meg kellene szervezni azért, hogy az emberek dolgozhassanak, közben tanulhassanak, nyugati egyetemek által szervezett oktatásban részt vehessenek, vehessenek részt csereprogramokban, dolgozhassanak közös platformokon, ez a jövő a 21. században olyan platformokon kellene, hogy együtt dolgozzanak, amelyek a különböző elképzeléseket koncentrálják. Amit Ubach úr mondott, az nagyon érdekes, nagyon jó ajánlásokat dolgoztak ki. El tudjuk fogadni, el tudjuk venni ezeket az iránymutatásokat, hiszen ez egy másik lehetőség arra, hogy opciókat kínáljunk, alternatívákat kínáljunk az embereknek. A technológiákat is be kell vonni az oktatás felelősségi körébe, be kell vonni az üzleti világot, az egyetemeket. Néhány hónappal ezelőtt volt egy meghallgatás, ha jól emlékszem, a Toszkánában, és ott elhangzott, hogy a Toszkánai Egyetemnek köszönhetően startup cégek tudják használni ki tudjanak használni bizonyos lehetőségeket, támogatást kapnak az egyetemtől. Szerintem laboratóriumokat, technológiai központokat kell, hogy felállítsunk az egyetemeken, az intézményeken belül. És biztosítani kell a hozzáférést ezekhez a technológiákhoz az oktatókkal, kell, hogy megszervezzük, hogy találkozhassanak. Egy másik fontos kérdés, és most egy példát fogok hozni Bulgáriából. A legtöbb egyetem a fővárosban található, Szofiában. Ez azt jelenti, hogy eh, ha valaki elvégez egy eh, egyetemet Szófiában, akkor elég valószínű, hogy ott is marad Szófiában, és nem megy vissza saját szülővárosába. Köszönöm. Ja, vielen herzlichen Dank. Helga Trüppel, bitte. Köszönöm, Helga Trüppel. Yes, thank you, Petra. Köszönöm, és szeretnék köszönetet mondani a vendégeknek. Nagy örömmel hallgattam önöket, és nagyon sok információt osztottak meg velünk. Úgy gondolom, hogy így megérthettük, hogy ténylegesen az új lehetőségek, a digitalizáció, a nyílt egyetemek milyen lehetőséget biztosítanak. Nagyon sok ember számára így válik elérhetővé az oktatás. Nagyon jó volt ezt hallani, amikor a tudásalapú társadalomról, Európáról, mint a tudás kontinenséről beszélünk, akkor jó hallani azt, hogy az egyetemek oldaláról eh, nem eh, túlbecsült ez a lehetőség. Annak is örültem, hogy arra hívnak föl minket, hogy ezeket a lehetőségeket, a távoktatást, a nyílt eh, egyetemi oktatást a nagy támogatási programokba vonjuk be. Ez egy nagyon jó elképzelés, hogy ezek legyenek részesei a mi programjainknak, és több lehetőséget tudjunk biztosítani ezeken a területeken. Továbbá nem új ez az elképzelés, de nagyon fontosnak tartom, és még egyszer elmondanám, hogy fel kell, hogy ismerjük a hivatalos, formális és informális oktatás előnyeit. Egy kérdést szeretnék föltenni. Nagyon sokat beszélünk a nyitás lehetőségéről, arról, hogy el kell, hogy érjük a fiatalokat, de természetesen az idősebbeket is, hiszen itt élethosszig tartó tanulásról beszélünk. Számomra nem egyértelmű, hogy hogy áll a nemi egyensúly, és hogy ebben a témában tettek-e bármit. Vannak -e erre vonatkozóan adataik? Különbözőek a lehetőségek Hogyan látják ezt a helyzetet, a két nem helyzetét az oktatás területén? Costa. Köszönöm szépen, Szilvia Costa. A mai délutáni programunk nagyon érdekes, és ez az önök beszámolójának köszönhető nagyon integrált is volt a két előadás, úgyhogy nagyon jó képet tudtunk kapni. Örülök annak, hogy úgy döntöttünk, hogy egy saját kezdeményezésű jelentést készítünk, mert ez egy fontos kérdés. Nagyon helyesen azt javasolták, hogy mi is dolgozunk ki egy keretet, hogyan tudjuk koncepció szintjén is integrált módon a, az Európai Digitális Stratégia, a Képességek Európája és a bizottság következő közleménye a felsőoktatás modernizálása témáit hogyan tudjuk keretbe helyezni Három kérdésem lenne. Az első. Először is köszönöm, hogy megmagyarázták, hogy mi a módszer és mi a tartalom közti különbség. Az oktatási formák tekintetében, és hogy mit jelent az, hogy kiegészítő módszerekről beszélünk. Az első kérdésem. Egy bizonyos keret, európai keret már létezik, a képességek, akár hivatalos, akár informális képességek elfogadásáról. Önök szerint ez elégséges? Főleg ha arra gondolunk, hogy eltérnek a standardok a távoktatás esetén. Úgy látjuk, hogy nagyon nagy a különbség az országok között, a jogalkotási helyzetek között, a minőségbiztosítási ügynökségek munkája között. Önök azt javasolják, hogy egy, létezzen egy specifikusabb keret a biztonságra vonatkozóan, ez egy fontos kérdés az adatvédelem területén, továbbá a kölcsönös képesség elismerés területén is. Ezt szeretném jobban megérteni, hogy milyen lépésekre van szükség önök szerint a jelenlegi helyzethez képest hiszen a bizottság most fogja felülvizsgálni a rendszert. Második kérdés. Arra a lehetőségre vonatkozik, hogy a táv oktató egyetem, nem elnézést. Önök azt mondják, hogy a távoktató egyetem kiegészítő jellegű hazámban, mint márhol is, vannak olyan egyetemek, amelyek már önmagában távoktató egyetemként születtek meg, illetve vannak olyan ö, oktatási programok, amelyek eleve már távoktatási formában születtek meg. A kérdésem, egy olyan egyetem, például ez az Open University, vagy az másik szervezet, és hasonló szervezeteket ismerek más országokban is. Tudnak-e biztosítani az helyszíni jelenléti egyetemek számára, hiszen számukra sokszor nehéz minőségi távoktatást biztosítani. Volt egy konferencia Rómában novemberben, ahol fölmerült ez a kérdés, hogy a szakértői hátteret kéne biztosítani a hagyományos egyetemek számára, mert náluk sokszor nem áll rendelkezésre a know-how. Még egy kérdés, az ö, tanulók kérdése, az egyetemisták kérdése. Érdekes az a kutatás, amiről beszámoltak. Ha jól értem, a felnőtt oktatásban is nagy hasznát tudjuk venni ennek, már csak azért is, mert a felnőtt oktatásban sokkal alacsonyabb a szintje az ilyen formáknak a rövid oktatási periódusok elismerése, ez egy konkrét kérdés. Milyen európai standardot lehetne ebben a témában kidolgozni? Ha ezt tudnánk, az nagyon hasznos lehetne. Köszönöm szépen. Sojrov asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani, nagyon érdekesek voltak a prezentációk, ezeken tovább tudunk dolgozni. Minden vendégnek szeretnék köszönetet mondani. Három megjegyzésem, illetve kérdésem lenne. Az első. Az oktatók felkészültsége, ez kulcsfontosságú kérdés. Hogyha az középiskolában és a felsőfokú oktatásban az új eszközöket használni akarjuk, akkor föl kell, hogy készítsük az oktatókat. Távoktatásra akkor van lehetőség, hogyha van elég ember, aki ezt a technológiát tudja használni, és hozzáfér a lehetőségekhez, illetve hogyha az elméleti oktatás szintjén is minden feltételt biztosítani tudunk. Ez viszont oktatókra van szükség alap és másodlagos középiskolai szinten is. Enélkül nem fog működni. Azt hiszem Klinker asszony említette, hogy öt célt állítottak föl, például egy olyan ajánlást, hogy a továbbképzés legyen része az egyetemi oktatásnak, illetve az EU támogatásnak, az EU finanszírozásnak és benchmarknak milyen fontos szerepe van. Tudjuk, hogy az egyetemeknek jelentős az elméleti szabadság, az oktatási szabadsága. Nem tudom, mi a véleményük erről a szabadságról. Az Európai Egyetemi Szövetség foglalkozott ezzel a kérdéssel? Beszéltek erről? Vagy ez egyszerűen az önök kutatásának az eredménye, amit most hallottunk. Természetesen az Erasmus Plus támogatása, más alapok támogatása az elméleti oktatásban indokolt, és mm, érdekes, nagy dolog ez, de hát azért tudnunk kell azt is, hogy specifikusan, pontosan hogyan használjuk mindezt a táv továbbképzése. Nem tudom, hogy készen állunk erre. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Söpflin kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony, és szeretnék köszönetet mondani minden résztvevőnek. Nagyon érdekes betekintést biztosítottak számunkra. Először is bevallom, három évtizedig felsőoktatásban dolgoztam, és így van személyes tapasztalatom, és három kérdésem van. Hajbát professzornak teszem az első kérdést. Az én tapasztalatom, az én tapasztalatom az, hogy a 95% az egyetemistáknak azért dolgozik, hogy egy, egy diplomát vagy valamilyen igazolást megszerezzen. Ami viszont hiányzik, az az intellektuális kíváncsiság, ami a saját önálló tanuláshoz vezetne. Hogyan lehetne ezt elérni? A digitalizáció segít ebben? És kapcsolódik ehhez a kognitív térkép problémája. A kognitív térképként mi alapvetően a 40-50-esek generációval foglalkozunk, akiknél sajnos a képességek csökkennek. A digitalizáció nyújt a megoldást erre a problémára. Másik kérdés, két kérdésem Hedlington úrhoz szól, az egyik egy technikai kérdés. Körülbelül a etnikai kisebbségiek 11%-a hozzá tud-e férni. Például a magyarok, akiket én képviselem, aztán a románok, aztán a más kisebbségek tekintetében. A másik az a CBI lista, amit említett, vagyis a számítási és olvasási képességek problémája. Hogyan tudják mérni, hogyan tudják a kommunikációs készségeket, az olvasási készségeket mérni, akár az önök szempontjából, akár a CBI szempontjából? Köszönöm, Slöpfinőr. Lipacska asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valójában igen, köszönetet szeretnék mondani a szakértőknek, nagyon érdekes előadásokat hallottunk. Azt hiszem olyan időben élünk, amikor kétféleképpen lehet kérdezni. Ugye előlegednek a diplomák, sokkal gyorsabban öregednek, mint az ember maga. Ezért újra és újra fel kell frissíteni a tudásunkat másrészt pedig nagyon egyszerű az új információhoz hozzáférni. Ezért Hajer úrra hivatkoznék, amiről ő beszélt. Én nagyon bízom abban, hogyha látom a lehetőségeket, az új lehetőségeket, hogy a nyitott nyílt egyetemek, az Open university az új lehetőségek megnyílnak, de nem szeretné, de mi van a helyzet a Google egyetemmel, a professzor is említette, mi a különbség a Google és a tényleges mai egyetem között? A Google egyetem információt ad, a hagyományos egyetem pedig tudást ad. Tehát mi az, ami fontos? Persze, nyilván az Open University mint intézmény fontos dolog, de azért számomra egy dologra nagyon figyelni kell a minőségre. Az információhoz való hozzáférés fontos, de a minőséget nem szabad csökkenteni ennek ellenére. Azt gondolom, hogy a, a, egy bizonyítvány mögé hozzá kell rendelni egy tudást, egy ismeretet is. És ezért az európai minőségi sztenderdekre kérdeznék rá az Open University esetében. Jó lenne egy ilyen, ez számomra rendkívül fontos, számomra fontos és biztosítandó dolog, hogy ahogy az idő múlik, megfelelő garanciát nyújtsunk a folyamatos továbbképzéshez az oktatók tekintetében, tehát az egyetemen oktatók tekintetében, hogy e, egy dolog, hogy megszerezzük az információkat, a tudást, a másik dolog meg, hogy ezt átadjuk valaki másnak. És hát még egy dolog, talán az, ő, az ördög a részletekben van, és egy javaslatot tennék az előadónak. Lehet, hogy érdekes lenne az előadás, az a jelentésben kitérni külön az Open University intézményére. Milyen követelményekre lenne ott szükség az oktatók esetében talán szakképzésről kell beszélnünk. Emlékeznünk kell itt azonban arra, hogy a skillek szerepe fontos, de a skill és a knowledge, a tudás és, a, és figyelembe vendő. Utoljára, utoljára, de nem utolsó sorban a bolonya folyamat a félidős felvizsgálat az Erasmus esetében mindig oda kell, hogy vezetni, hogy megnézzük meg, hol vannak az új lehetőségek, a, az, a média mit tud nyújtani, stb. Azt gondolom, hogy a bolonya folyamat jellegét is meg lehet változtatni. És hogyha megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt és a kapcsolatot, az interfészt a kettő között, akkor az elvezethet oda, hogy ilyen interdisziplináris folyamatok alakulnak ki, amelyek általában fontosak a tudományos fejlődés szempontjából. Azt gondolom fontos, hogy az egyetemekről egymással beszéljenek az új technológiai segítségről. Azt hiszem, hogy kicsit tovább beszéltem, mint a terv. Köszönöm szépen. Alig lépte túl a négy percet, vagyis még ez belefér, hogy úgy mondjam. Most az Európai Bizottsághoz fordulnék, hogy kíván-e reagálni. Parancsoljon. Mondjuk egy három-négy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm azt, amit mondtok, tényleg nagy benyomást tett ránk ez a néhány előadás és a témák, amiket felvetettek. Mit teszünk, mi a bizottsággal? Ugye ez egy kérdés volt, mit tervezünk? Már elhangzott, hogy pillanatnyilag mind dolgozunk, frissítjük a felsőoktatási modernizációs agendákat, és májusban szeretnénk, május vége felé közzétenni pedig van, és készítettünk egy felülvizsgálatot is a digitalizáció, globalizáció befolyásáról. Ez nyilvánvalóan a változások egyik legnagyobb mozgatórugója. Ez a két terület, hogyan tudjuk elérni az embereket, hogyan tanulnak az emberek. Aztán fontos témák az oktatás minősége, illetőleg a felsőoktatás hozzájárulása, a fejlődéshez, és hát a fejlő, felsőoktatás részének tekintjük itt a távoktatást is. A, hogyan járulnak ezek tehát hozzá az innovációhoz? Ami pedig a számokat illeti, 45%-ban a válaszadók azt mondták, hogy nem megfelelően használják a technológiákat. 93% aggódott amiatt, hogy a pedagógiai támogatás nem megfelelő a felsőoktatási oktatók részéről. Elmúlt héten volt egy ülésünk a tanulási aktivitásokról, 15 tagállamot vizsgáltunk. A digitalizáció hogyan alakítja át az oktatást, ezzel foglalkoztunk, és uh, itt megint csak uh, a modernizációs agenda kerül szóba, ezt figyelembe vesszük majd az eredményeket ott. Erasmus Plus a 2017-es munkaprogram hivatkozik a digitális skillekre, képességekre, és uh, kooperációs projekteket is támogatni kívánunk, megnézzük a nyílt oktatást és az innovációt a kettőnek milyen kapcsolata van, és eh, hivatkozunk eh, azon projektek támogatására, amely az elismertetés célozza meg, és a tanulás eredményének mérését, ezt gondolom, hogy ez fontos. Ami pedig a minőségbiztosítást illeti, azt gondolom, hogy eh, egy javaslatot kívánunk készíteni egy háttérjelentés formájában, amit a tanácsnak és a parlamentnek is eljuttatunk ki minőségi kérdésekben, és mindenek előtt a digitalizációt fogjuk ebből a szempontból megvizsgálni, és mindenek előtt a Jereván kommunikét 2015-ből, ahol a miniszterek kötelezettséget vállaltak, hogy a középpontba helyezik a minőséget. Mindenek előtt a növekvő elvárások szerepét nézzük meg, és ennek értelmében a tanulási módszertanok és a diákok szerepe. Ez tehát a jelentés, amikor megszületik, akkor nyilvánvalóan eljutatjuk a tanácsnak és a parlamentnek is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm a bizottságnak is a munkát. Most pedig még visszaadnám a szót a szakértőiknek, hogy reagáljanak a kérdésekre, sőt adott esetben megjegyzéseket is tehetnek a képviselők által elmondottakra. A fordított sorrendben Orbach szór az első. Köszönöm szépen reagálnék azokra a kérdésekre, amelyek nekem szóltak. Viakoszta és mások részéről, a, hogyan egészíti ki a távoktatás, az alapoktatást, és a tapasztalat, a szakképzettség, a, a képzések hogyan tudnak segíteni abban, hogy a hagyományos egyetemek átalakulhassanak, illetve hogyan tudnak az innováció útjára lépni. Az Európai Bizottság is néhány évvel ezelőtt föltette ezt a kérdést a modernizációs agendával kapcsolatban. Mi azt láttuk, hogy az oktatásra való koncentráció az a távoktatás esetén jelenik meg mert a hagyományos egyetemnél fontos a kutatás is, tehát az innováció kapcsolódik ahhoz, hogy koncentrálnak az oktatásra. A kutatás, illetve a tapasztalataink alapján azt látjuk például az Egyesült Királyságban, Hollandiában is, a, van a nyílt egyetemeknek van olyan részlege, amely az innovációra koncentrál, a távoktatás fejlesztésére. Ez egy, olyan, ez egy kutatás kutatási eredmény, de a tapasztalat is ezt mutatja. Úgyhogy az online és a távoktatás esetén ez nem terjedt el ugye minden egyetemre vonatkozóan egész Európában. Ezért az összes távoktató egyetemi szakértőt 12 poolba csoportosítottuk, azért, hogy az online és a távoktatási fejlesztésekkel foglalkozzanak a nyílt oktatással, és a tapasztalatot az e- összes egy, európai egyetemmel megosztjuk. Webinárokat szervezünk konkrét témákról, minden a 12 pool évente három webinárt szervez. Ez azt jelenti, hogy 36 webinárt szervezünk évente minden Európai Egyetem számára nyitott módon a távoktatási kérdések tekintetében. Plusz Brüsszelbe szemináriumokra meghívjuk az online oktatásért felelős személyeket, két napos szemináriumot szervezünk számukra egy Brüsszelben, Együtt dolgozunk, megosztjuk egymással a tapasztalatunkat, a tudásunkat, és az egyetemek számára is szakértői munkát biztosítunk olyan egyetemek számára, számára, amelyek egy kicsit lemaradtak az átállás területén, pontosan azért, hogy láthassák, hogy a folyamatok hogy történnek, úgyhogy erre vonatkozóan egy teljes programmal rendelkezünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Természetesen nem kell minden kérdésre válaszolniuk egyenként. Válasszák ki azt a kérdést, ahol úgy gondolják, hogy önök tudnak válaszolni. És ténylegesen jelentősen hozzájárulhatnak. Klinkner asszony. Egyrészt a nemek szerinti elosztás ra kérdeztek rá a résztvevők körében, a távoktatásban résztvevők körében. És konkrét számadatokkal bár nem rendelkezünk, de azt veszük észre a szövetségünkben, hogy a nők célcsoportját jobban elérjük, hiszen náluk a család és a szakma összeegyeztethetőségének eh, kérdése égetőbb, mint a férfiak körében azt is megállapítjuk, hogy az informatikai kurzusokban is nagyobb részarányban vesznek részt a nők, mint a hagyományos jelenléten alapuló tanulmányok során. Ezért úgy gondoljuk, hogy célkitűzésünknek, hogy egy szélesebb körű célcsoportot érjünk el, megfelelünk ami azt a kérdést illeti, hogy a szövetségünk által megfogalmazott elvárásokat hogyan lehet a tudományos szabadság kritériumával összeegyeztetni. Nos, azt mondhatom, hogy fontos, hogy beszéljünk a standardokról, a normákról, és mi a DGBF részéről természetesen folyamatosan egyeztetünk a szereplőkkel, és ami a hagyományos jelenléten alapuló egyetemeket illeti, fontos, hogy itt is olyan központok jönnek létre, amelyek távoktatásra koncentrálnak, kvázi duális módon képi, képeznek, Még egyszer mondom, a hagyományos, konkrét fizikai jelenléten alapuló e, egyetemek, főiskolák egyben távoktatási központokat is létrehoznak. Egyik kollégám, aki itt van ma, szintén foglalkozik ezzel, tehát egyrészt egy konkrét egyetemen tanít, másrészt táv egyetemen. Vannak persze specifikus távegyetemek, de az egyes klasszikus egyetemek struktúrája is megváltozóban van. Szövetségünk, a DGBF nevében úgy gondoljuk, hogy fel kell venni velük is a kapcsolatot, hiszen látjuk, hogy a struktúrák az egyetemeken változóban vannak, és a két világ, az a távoktató és a hagyományos egyetemi világ egyre inkább összenő, összeízesül, szervül. Köszönjük szépen! Azt hiszem, hogy a kutatás és az oktatás szabadsága, valamint az egyetemek fele megfogalmazott törvényi kötelezettség arra vonatkozólag, hogy az élethosszig való tanulás mellett kötelezik el magukat. Nos, ez a két dolog nem mond ellent egymásnak, és nem korlátozza ez a törvényes elvárás a kutatás és az oktatás szabadságát ahogyan Klinkner asszony felszólalásából is hallhattuk. Hevering úr, tessék parancsoljon, öné a szó. Köszönöm szépen. Öt kérdésre szeretnék válaszolni. Egyrészt a nemek közötti egyensúly, másrészt az úgynevezett Google Egyetem kérdése, az a harmadik az egyetemi szabadság kérdése, negyedsorban és ötödsorban pedig két specifikus kérdést tettek fel az előadásom kapcsán. Tapasztalatunk a nemek közötti egyensúlyról hasonló az előttem szóló által mondottakból kihallottakhoz. Persze tárgyak alapján is függ a nemek közötti arány. Ami egyetemi kontextusunkban azt tapasztaljuk, hogy bizonyos területeken mondjuk a szociális tanulmányok, a társadalomtudományok területén sokkal több nő jár az a kurzusokra, mint férfiak, mondjuk a pszichológia vagy gyermekekre vonatkozó tudományok. Ezek úgy tűnik, hogy a női diákok számára vonzóbbak. A nagyobb kihívás, és itt az előttem szólóval egyetértek, a mm, matematikán alapuló természettudományos tantárgyak, ahol általában a férfiak tanulnak nagyobb számban. De egyetértek az előttem szólóval, hogy a táv egyetemi oktatás nagyobb esélyt kínál a nők számára is, hiszen a gyakran rájuk hárul a család ellátásának feladata, a gyermeknevedés, miközben dolgoznak is, és így a rugalmas oktatási lehetőségek kezükre játszanak, és lehetővé teszik, hogy jobban igazítsák napjaikhoz az oktatási kínálatot. Az úgynevezett Google Egyetem és a valódi egyetemek közötti dihotómiájáról. Úgy hiszem, itt spekulatív módusra kapcsolok, de úgy hiszem, mondom, hiszem tehát, hogy ahol bármely ágazatban digitális zavart látunk. Az Apple, a Facebook, az Uber, vagy más nagy cégek, akik megzavartak egy ágazatot, mondjuk a zeneipart, vagy a taxizás szolgáltatását. Itt általában egy platform provider, egy platformot kínáló szereplő lép fel, amelyre a egyes tartalomszolgáltatók hoztolhatják a tartalmukat. Az Amazon egy jó példa erre. Én azt hiszem, azzal számolok, hogy az elkövetkező évtizedben vagy hosszabb időben az egyetemi világot a különböző platformok elterjedése fogja meghatározni, ahol a kontentet, a tartalmat be lehet hóztolni, tehát a platform befogadja ezt, valószínűleg majd validálja, értékeli, hitelesíti is, és így a diákok, a tanulók választhatnak majd a platformok alapján, persze mindig figyelve az akkreditációra, a minőségbiztosításra, az egyes tanfolyamok kínálata között. Biztos, hogy itt a minőség kapcsán egy sor kihívásra majd választ kell adni, és azt hiszem, hogy ez az egész ágazatot, az egyetemi oktatás ágazatát jelentősen diszruptálni, megzavarni fogja, hogy az Uber is megzavarta a taxiszolgáltatások rendszerét. Az én egyetemem egy platformot dolgozott ki a jövő tanulmányokról, itt 19 egyetem kínál fel a világ különböző pontjairól nyílt uh, hozzáférésű online kurzusokat. Ez még ez csak az informális tanulás rendszerem, de ezen a platformon már elléptünk az akkreditáció irányába, tehát azt hiszem, hogy erre vezet a jövő. Ami pedig az egyetemek szabadságának kérdését illeti, nagyon sok mindent lehet erről mondani. Az egyetemek státusáról, autonómiájáról, szabadságáról. Azt hiszem, hogy az egyik kihívás ott rejlik, és itt talán a politikai döntéshozók is tehetnek valamit, és ez visszautal az előttem szóló felvetésére, tehát hol is rejlik ez, a kredittranszferek területén, vagy az előző tanulmányok elismerésének területén. Azaz tehát a lehetőség kapcsán, hogy egy diák valahol elkezdje a tanulmányait, majd aztán az itt szerzett krediteket egy másik egyetemre vigye, vigye tovább, majd egy további egyetemre, és így szerezze meg a képzettségét. Egy csomó akadályba ütkezik ez, Többek között az, hogy az egyetemek nem igazán hajlandók máshol megszerzett krediteket elismerni, úgy gondolják, hogy amit ők kínálnak jobb, mint amit bármi, bárki más felkínál, és ilyen módon aggályosnak tartják, mi több gyanakodóak a mások, máshol szerzett kreditek elismerésében. Itt a bizalmat a minőségbiztosítás mindenki által elfogadott rendszere teremthetné meg, proaktív megközelítést kell tartalmaz, kialakítani, annak érdekében, hogy a diákok máshol megszerzett képzettségét az egyetemek elismerjék. Két kérdést tettek fel a nemzeti hovatartozásról van-e adatunk, azt hiszem, hogy nincsen, de ennek utána kell néznem. Van egy kérdőívünk, ahol etnikai státusú, státusokat határozhatják meg a diákok, hogyha akarják. Ami pedig a CBA, e, tehát a brit e, szak e, cégek szövetsége által meghatározott hét kulcs kvalifikációt illeti. Ez voltak éppen kihat ez a tanulmányokra, a kurikulumra. Egyrészt tehát ezeket a készségeket, képességeket teljesíteniük kell a diákoknak, bármely szakákban tanulnak. Amikor ezen learning outcome-okat, tehát a tanulmányok eredményeit meghatározzuk, akkor lesznek specifikus tudás és tartalom orientált tartalmak, ahol a diáknak meg kell bizony, be kell bizonyítani, hogy a földre az a kémia, a jog, vagy bármely területen rendelkezik a lexikális tudással, a szakmai tudással. De ugyanakkor lesz a learning outcome -ok egy része, pedig a tudás alkalmazásáról kell, hogy tanúbizonyságot tegyen a diák. Mondjuk, hogyha mondjuk a kommunikációs készségek fejlesztése e, a learning outcome a tanulmányok eredményei között szerepel, vagy a kollaboratív munkára való készség, akkor lehet, hogy éppen ezt a közös munkát fogjuk tesztelni, ellenőrizni. Másrészt van egy úgynevezett Levels Framework, e, a szintek kerete, amely különböző szintek eléréséhez különböző elvárásokat rendel, és így teszi lehetővé, hogy az egyes szinteket teljesítő diákok bizonyítsák, hogy bizonyos készségekkel és képességekkel rendelkeznek. segítjük a diákokat képzésük elején e készségek megszerzésében, aztán ahogy haladnak előre az oktatási útján, egyre inkább megszerzik már a saját készségeket, mondjuk a diszertáció elkészítése egy jó példája ennek az önállóságnak. A learning outcome és a level framework tehát a tanulmányok eredménye, illetve a keretek eh, összekapcsolása biztosítja azt, hogy eh, ezt a komplex rendszert folytassuk. Köszönöm szépen, végezetül pedig Hoyer úr, tessék. Ja, Köszönöm szépen. A távegyetemek. Ez egy fontos dolog, hogy ezek az egyetek a nemzeti kontextusban egyenrangúként kerüljenek elismerésre a többi egyetemmel. Tehát ugyanazokat a minőségi sztenderdeket, ugyanazokat, ugyanazokat az akreditációs mechanizmusokat kell alkalmazni. Én tiltakozom az ellen, hogy egy távegyetemet úgy tekintsenek, mint egy második esélyegyetemét, mert ezzel a másodosztályt adjuk meg neki, Sokak számára a távegyetem az egyetlen és az első esély, hogy akadémiai pályát indítsanak maguknak. Ez az elfogadottság rendkívül fontos. Márpedig, pedig, hát ami a nemeket illeti, 19 évig voltam Hagenben az egyetem rektora, ez a leg, az a számot tekintve, a létszámot tekintve a legnagyobb német főiskola, és a százalékosan nálunk több nő volt, mint hát nem a Németországban szokott ez lenni. Ugye ez azért volt, mert a családi életből kezdtek el a nők tanulni, vagy újra tanulni mire képzünk? Erről, erről akartam beszélni. Arra akarunk képezni, hogy a mi hallgatóink a munkaerőpiacon kapjanak esélyt. Ez a kritérium, ami számít most függetlenül a képzéstől és attól, hogy milyen úton szereztünk meg egy végzettséget. Szóba került az adatvédelem az adatbiztonság. Nyilvánvaló vannak technológiai fejlődések, a Learning Analytics ez lehetővé teszi számunkra, az oktatók számára és a tanulók számára is, hogy feedbacket adjanak, hogy visszajelezzenek. Tehát ez egy esélyt ad. De persze ez összefügg az adatvédelemmel és az adatbiztonsággal, teljesen jogos a felvetés. Ezeket kell összhangba hozni a személyes célkitűzésekkel. Feltették a kérdést, hogy a távegyetemek, a nappali egyetemek kell, hogyan tudnak együttműködni, hogyan tudják átvenni az anyagokat, és hogyan tudják ezeket az anyagokat digitalizálni. Ez csak akkor működik, ha egyenrangú félként kezelik egymást, hogyha folyamatosan cserélnek egymással adatokat. Tehát nyilvánvaló a távegyetem nem írhatja elő a hagyományos egyetemek számára, hogy mit tegyenek, ezért egy platformot kell létrehönni. Ez Campus NRV nevet viseli, észak rajna Westfáliában, ahol a legjobb gyakorlatokat egyszerűen kicserélik a különböző egyetemek. Fontos, is erről ön beszélt, ez a média kompotintja, tehát az oktatók oldalán azt hiszem, ezen már most is dolgoznunk kell, hogy megteremtsük a feltételeit annak, hogy a szakképzésben és az oktatásban is a digitalizáció potenciáját tényleg ki lehessen használni. Az Erasmus Plus, Anderson asszony említette, Julie Anderson. Úgy gondolom, hogy látnunk kell, hogyha egyre többen vannak, akik a szakmai, családi restrikciókból ki tudnak lépni, és úgy tudnak dönteni, hogy távoktatásban vesznek részt, tehát hálózat alapú kínálatokat vesznek igénybe a felsőoktatásban. Itt az Erasmus nem érvényes. Ugye, tehát négy hétről beszélünk, és nem négy hónapról. Ezek az emberek négy hétig tudnak ott lenni valahol. Ezek az emberek nem tudják abba hagyni a munkát, hogy egy külföldi szemeszteren vegyenek részt. Egy virtuális mobilitásról beszélünk, ezt kell elérni. Egy rövid, jól áttekinthető tanulási szakaszról beszélünk. Azt nálunk nem lehet elvenni, hogy ezek az emberek fél évre ott hagyják a munkájukat önre is reagálva az elején azt elmondtam, hogy minden második ember a karrierjét nem ott fejezi be, ahol elkezdte, nem abban a szakmában úgy értem. Az egyik, ugye vannak, akik váltanak, ők egyszerűen egy új területen akarnak dolgozni, és vannak, akik elmélyíteni akarják a tudást. És mindkét esetben attraktívabbá tehetik ezt a munkát az új médiával. Vagyis a, az a lényeg, hogy a tudás gyorsan avul, és azt kell, hogy mondjam, 30-35 évvel ezelőtt tanultam az egyetemen, azokkal a tartalmakkal én már nem messzire jutnék manapság. Ez rámutat arra, hogy nagyon fontos ez a kíváncsiság, hogy ne csak ezt felébresszük, hanem hogy meg is őrizzük ez, és itt a digitalizáció tényleg új lehetőségeket kínál, sokkal több volt a valamikor a lezárt terekben tanultunk, lezárt időszakokban tanultunk, most ez új lehetőséget kínál. Ami a Google Egyetemet illeti, Azért hivatkoztam erre, meg azért mondtam ezt, mert a jövőben azzal fogunk szembesülni, hogy a cégek kínálata ajánlata a munkaerőpiacon lévő emberek számára igencsak vonzó lehet. Nem egy egyetem bizonyítványát kapják, hanem egy vállalat bizonyítványát. És lesznek olyanok, akik ezzel a bizonyítványjal elmennek a főiskolára, és megkérdezik, hogy mi ezzel, tudjátok ismérni. És itt a minőség az, ami alapvető fontosságú. Fel kell készülnünk erre a helyzetre a globalizáció időszakában ez a megközelítés tovább halad, majd erősödik majd, és egy ilyenfajta igény jelentkezik az egyetemeknél, egyetemeknél is. Tehát proaktív módon készítsük fel az egyetemeket arra, hogy ezekkel az új kihívásokkal boldoguljanak. Ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen én is. Most pedig Szver kollégához fordulok hogy van-e még egy megjegyzése, egy záró megjegyzése, hiszen ő készíti a jelentést, ő neki jár az utolsó szó, ha nem is egészen az egészen utolsó, a legutolsó, de azért egy utolsó szó. Köszönöm, elnök asszony. Engedjék meg, hogy folytassam azt a gondolatot, ahol az előttem szóló befejezte a hozzászólását. A klasszikus egyetemek elvesztik monopól helyzetüket a tudás alapú társadalomban. Az új egyetemek egyszerűen meg kell, hogy értsék, hogy az új oktatás és képzési formák terjednek. A következőt szeretném hangsúlyozni. Emlékszem, hogy tíz évvel ezelőtt az Európai Unió rendkívül proaktív volt közös európai mechanizmusok fölállításában, például az európai minősítési keret, kulcsfontosságú képességek, kreditrendszer, a felsőoktatás számára, szakképzés, továbbképzés számára. Az egyik ilyen dokumentumot jó magam írtam alá, amikor Szlovénia látta el az Európai Unió soros elnökségi feladatait és itt is pont a, a szakma, szakképzésről volt szó abban a dokumentumon, amit én írtam alá. Nagyon fontos a felsőfokú képzésben a harmonizáció, ehhez viszont proaktívabban kell azon dolgozzunk, hogy felállítsunk egy közös európai felsőoktatási rendszert. Ugyanakkor az elmúlt években azt láttam, hogy elvesztettük ezt a lelkesedést, nincs elég politikai szándék, nem elégséges a politikai szándék ahhoz, hogy dolgozunk ezen a témán, és ez számomra aggályos. Ja, Köszönöm szépen még egyszer a hozzászólást, ez az utolsót is. Úgy gondolom, hogy igencsak gyümölcsöző, és az életet, életet átvonuló tanulással foglalkozó eredményes délutánt töltöttünk együtt. Úgy gondolom, hogy ez egy kiváló meghallgatás volt, már csak azért is, mert négy kiváló szakértőnk volt itt, akik a témát abszolút módon kiválóan tudták bemutatni, ez segít a munkánkban. Köszönöm szépen, hogy eljöttek a mai napon hogy a szakértelmüket rendelkezésünkre bocsátották. A kollégáknak köszönöm a kiváló és konstruktív kérdéseket és hozzászólásokat. Most pedig meg akarom még említeni, hogy nem sokára vége a mai napi műszaknak, hogy úgy mondjam, és a következő ülésünk február 27-én 15-től 18 30 és 28-án pedig szavazzunk, 9 és 12.30 között lesz ülésünk, tehát ez a következő. Köszönöm szépen a mai délutánt és az egész együttműködést a szakértőknek. Még egyszer köszönöm, és jó hazautat kívánok. Örülök, hogy eljöttek, és persze köszönöm a tolmácsok munkáját is, akik a munkát végezték.